Il Presidente! Az elnök. César. Buongiorno, kollége, kollégi. E Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! A napi renden első pontként szerepel Gál Kinga jelentése az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követő hatékony végrehajtás címmel megadom a szót a bevezetés céljából Gál Kingának négy percben tessék. Thank you, President. Gál képviselőtársaim! A Lisszaboni szerződés elfogadása egy euró